Buongiorno a tutti! Köszöntök mindenkit! Ellenőrizzük, vagy hát várjunk inkább egy kicsit. Ellenőrizzük, hogy működik-e a rendszer. Il voto è aperto. A szavazást akkor megnyitom, teszteljük, hogy működik-e a gépezet, rendben. Ah, sì, sì, ok. Gary? Ancora, qua, ancora due per votare? Sono, eh sì, ancora due. Még mindig ketten nem szavaztak, mindenki szavazott. Rendben. Parola eh, chiede l'onorevole Guillaume, prego. Madame la Présidente, ma carte est en train d'arriver, donc si vous me permettez de voter. A szavazókártyám mindjárt megérkezik. Ha megengedik, akkor inkább kézfelemeléssel szavaznék addig is. Men. Oké. Okay. Hmm. Rendben, akkor a szavazást lezárom. Rendben, minden rendben. Úgyhogy akkor szavazzunk. Ez kapcsolatok egyrészt az EU, másrészt Grönland és Dán királyság között, 28-as mellette, ellenem tartózkodás, elutasítva. Facciamo check, ok? Rendben, akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. A szavazást lezárom. Fatti è adottato. Elfogadtuk. Huszonnyolcast elfogadtuk. Következik a Blogban szavazzunk? Rendben. Akkor szavazzunk a 29-től a 34-ig blogban. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szeretné valaki, hogy ellenőrizzük az eredményt? Nem, rendben. 35-ös, és itt blogban szavazunk, 38, 39, 40, 26 és 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, rendben, kitűnő. Harminchatos következik mellette, ellene, tartózkodás, és azt hiszem, hogy ezt is elfogadtuk. 37-es. Blogban szavazunk? Rendben, akkor azt hiszem, hogy ezen nagyon gyorsan át tudunk haladni. 37-től a 42-ig. blogban szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Az eredmény, igen, elfogadtuk. A többiről is a 20-astól egészen a 27-ig blogban szavazhatunk, vagy nem? Nem, a 20-asról nem, azt hallottam, tehát akkor a 20-ast külön vesszük mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, érdemes volna ezt ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most akkor a 21-től a 25-ig szavazhatunk blokkba, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A módosított jelentéstervezetről szavazunk elektronikusan, mellette ki szavaz? Ne, me lo Rendben, akkor ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ezt bizony elfogadtuk. És akkor a záró szavazás a jelentéstervezet egészéről. Most fogunk elektronikusan szavazni. Az elektronikus szavazást most megnyitom. Mellette, ellene, tartózkodás, lezárom a szavazást, ezt egyöntetően elfogadtuk. Commenti? Sì. Van-e észrevétel? Ha nem, akkor szavazzunk a következő jelentésről, amelynek tárgya az alultápláltság a fejlődő országbeli gyermekek körében. Ez egy nagyon egyszerű anyag, nincsenek módosítók, úgyhogy elektronikusan szavazunk a szóbeli kérdésről mellette, ellene, tartózkodás. Ezt akkor elfogadtuk. Én mellette szavaztam. Neanche kell a votátus, signora? Se pa voté? Nem szavazott? Nessun problema, voto elettronico sulla domanda orale. Voto elettronico. Va bene, lo rifaccio. Rendben. Akkor elektronikusan fogunk szavazni erről a szóbeli kérdésről. A szavazást megnyitom. Mellette ellene szavazhatnak tartózkodás. Lezárom a szavazást. Egyöntetően elfogadtuk. Ezt éppen mondhatták is volna. Rendben, akkor most folytatjuk. Felolvashatom ezt? Itt egy horizontális módosításról van szó, amennyiben elfogadjuk, abban az esetben a malnutrition szó helyettesítjük azzal, hogy undernutrition, alultápláltság. A 2-es, 3-as, 7-es, 12-es, 13-10-es és 20-as módosítókat elfogadjuk rendben. Tehát, ha ez a horizontális módosítás elutasításra kerül, akkor az említett módosítók okafogyottá válnak, és akkor továbbra is a malnutrition szó szerepel a szövegben. Tehát akkor folytatjuk a, az egyessel mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Jó, hogy megkérdezték, jó, hogy erre rákérdeztek, akkor megnyitom a szavazást, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A hetes akkor okafogyottá válik, a nyolcas következik. Parancsoljon. Expert, but I don't Nem vagyok igaz szakértő, de szerintem az undernutrition szó nem létezik. Szerintem ez angolul undernourished. I think the comparison would be malnourished with undernourished, so... Szerintem meg inkább malnourished, nem annyira undernourished. Lo sottoporremo a, a, giuristi ai giuristi linguisti. Io lo so perfettamente. Nos, Megértem ezt a problémát, de lehet, hogy ezt a kérdést inkább a jogásznyelvészekhez kellene e, továbbítanunk, hogy ők döntsenek róla. Akkor a nyolcas volt az, amelyiknél tartottunk. Cashman úr? Oh, ok, lui che è un attore, sa l'inglese perfettamente, potrebbe dire la sua con ragione, ma tant'è, facciamo così. Igen, hát ön nyilatkozhat, a nyolcas következik, mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Oké, okay, andiamo avanti. 9. Rendben, folytassuk, akkor a kilences következik. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, rendben, elfogadtuk, kitűnő. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenöt, tizenhat, huszonegy, huszonkettő, huszonhárom következik. 17 és 20-as sokkal fogyottá válik, tehát mellette kiszavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben, akkor most ismét blogban szavazunk. A négyes következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös. Szeretnék ellenőrizni a négyest? Kérte valaki? Azt hiszem, hogy valaki kérte, hogy ellenőrizzük a négyest. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás következik mellette. Vagy elektronikusan szavazunk inkább? Rendben. Akkor szavazunk elektronikusan. Vagyis hát szavazunk mindkét módon mellette, ki szavaz. Megnyitom a szavazást. Mellette. Tehát mindkét módon kell akkor szavaznunk, elektronikusan és készfelemeléssel is. Elnézést kérek, mondja az elnök, akkor készfelemeléssel szavazzon az, aki mellette szavaz. Ellene? Tartózkodok? Jóvá hagytuk. És most fogunk elektronikusan szavazni. Megnyitom a szavazást, mellette ellene tartózkodás. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, jóvá hagytuk. Guardate anche quando si vota un po' di allegria. Egyöntetően még hozzá, egyöntetően jóvá hagytuk. Az idő csapni való, de azt hiszem, hogy ez az eredmény mindenképpen jó kedvre kell, hogy derítsen bennünket. Most pedig következik a kínzás felszámolásáról a világon, kínzás felszámolása a világon, egyes módosító mellette. Blogban szavazzunk? Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Négyes. Kérték, kérik, hogy ellenőrizzük? Azt hiszem, hogy nemmel szavaztak, ellene szavaztak. Jól szavazott, akkor miért akarja, hogy ellenőrizzük? Négyes következik. Mellette szavaz. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Szóbeli módosító következik. Mellette? ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben? Az ötös oka fogyottá válik, és a hatos következik. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes. Mellette ellene tartózkodok elutasítva. Én legalábbis azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ha gondolják, ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, mellette ellene tartózkodok. Kérem mindenki szavazzon. Most lezárom a szavazást, és valóban az eredmény elutasítva. 6-18 arányban. Úgyhogy következik a következő szóbeli módosító. Vagy inkább blogban szavazzunk? Kettes módosító, szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. a fogyottá válik, következik a kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes, itt részenként szavazunk, az első rész következik, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harmadik, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Rendben, úgyhogy most szavazunk a véleménytervezet egészéről, annak módosított változatáról készfelemeléssel mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Egyöntetű az eredmény, mindenki mellette szavazott. Rendben, Blogban szavazzunk? Az egyestől a kilencesig? Mellette ki szavaz? Nem ért egyet? Rendben. Eh, c'ha ragione lei. No, no, sei tedesco? Ragion, ragionissimo. Allora, emendamento 1. Mm, rendben, mellette, az egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartozkodás Igen, ellene szavaztam. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás. Egy tartózkodás. Ötös, mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk hatos. No, ha ragione, no, no, ha ragione, perché fai un blog? Eh, se lui è contrario, ha ragione. Igaza van, hát miért ne szavazunk blogban? Hatos. Ne zavarjanak össze, kérem, hatos mellette. Most akkor akarják, hogy blogban szavazunk, vagy nem? Rendben, akkor menjünk végig. Blogban mellette, ellene, tartózkodás, Rendben, elfogadtuk. Bravo! Azt hiszem, hogy egy nagy tapsot is megérdemelünk. Rendben, úgyhogy eh, akkor most komolyra fordítva a szót, már amennyiben sikerül, szavazzunk a véleménytervezet egészéről a módosított formában, mellette ellene, tartózkodás, és most elektronikusan is szavazzunk, mellette, Nem, meg kell jegyeznem először, hogy megnyitom a szavazást. Megnyitom akkor a szavazást, hölgyeim és uraim. Mellette ellene tartózkodás. Kérem mindenki adja le szavazatát, a szavazást lezárom. Bravo, bravo. Kitűnő, remek. 23-1 arányban elfogadtuk a jelentést. Abbiamo finito i voti? Ma che mi divertivo così tanto. Signori, i voti sono finiti. Grazie. Azt mondták éppen, hogy vége van a szavazásnak, amikor ennyire élvezetessé kezdett válni, hát sajnálom, gratulálok mindenkinek, kitűnően haladtunk. Io non c'è niente adesso. lei felicita la venuta di due persone che sono Un momento, eh, Görens vuol prendere la parola. Mikrofont kérünk az elnök asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a megjegyzést egyébként már egy korábbi ülésen is elmondtam. Én a következőt sose értettem, hogy miért szavazunk készfeltartással, és utána pedig elektronikusan ellenőrizzük. Válasz. Én teljesen egyetértek önnel, mondja az elnök azt, hogy nem mondhatnám ezt, illetve nem lenne szabad ezt mondanom, de a koordinátorok így döntöttek. Tehát a koordinátorok döntöttek így. Nos, én is koordinátor vagyok, de én aztán de nem emlékszem, hogy ezt elfogadtam volna. Io vorrei dare il benvenuto al vicepresidente. Szeretném most köszönteni a mexikói szenátus alelnökét, Esporo Torres urat, illetve Arturo Carita urat, aki a szenátus parlamenti szolgálatának főtitkára. Mindkettejüket szeretettel köszöntjük itt. Nos, akkor folytassuk. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Kedves kollégák! A szavazás után tehát a következő jelentés bemutatását fogjuk meghallgatni Charles Görens úr részéről, az EU 2013. évi jelentése a politikák fejlesztési célú koherenciájáról. Gratuláló Görens úrnak ön nagyon szorgalmas és dolgos ember, parancsoljon! Ferenc úr, tehát akkor megadom önnek a szót, ugyanis az ön feladata a fejlesztési politikai koherenciáról szóló jelentés bemutatása. Legalábbis én nekem ezt mondták, de hogyha nem akar hozzászólni semmi gond, hát akkor átérünk valami más napi rendi pontra. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, igen, szerettem volna hozzászólni, ugyanis a legutóbbi előadásom során hárman voltunk csak itt, úgyhogy most, hogy többen vannak itt a közönség soraiban, szerintem érdemes lenne akkor ezt a bevezetőt megtartani. Már elmondtam, hogy az eredeti szövegben benne volt az összes szempont, és szerettem volna ezek alapján prioritásokat kidolgozni, illetve a módszertanra is szeretnék röviden kitérni. Félbeszakítják a hozzászólót. Elnök asszony, kérem, egy kicsit halkabban beszélgessenek, vagy ha valakit nem érdekel ez a téma, akkor legyen olyan kedves kimenni a teremből, ugyanis a jelentéstevő szeretné a témáját bemutatni. Tehát, ahogyan elmondtam, ami a módszertant illeti, van egy bírálatom azonban, amit szerettem volna megemlíteni a bizottsággal kapcsolatban. Mi az Európai Bizottság részéről egy közleményt vártunk, amely lehetővé tette volna, hogy az Európai Bizottság, mint kollégium vegyen részt ebben a munkában, azonban a, csupán a külügyi szolgálatra, illetve az AFKÓ-ra terjed ki végül ennek a munkának az alkalmazási köre. Szerintem ez egy politikai probléma. Ezt azért mondom, mert hol van a választott bíráskodási szervezet? Mondjuk azt, hogy két szakpolitika között valamilyen ellentmondás. Az AFKÓ-nak nincsen hatásköre, hogy döntsön ebben, ezért el kell gondolkozni azon, hogy kinek a hatáskörébe tartozik az, hogy választott bíróként fellépjen, hogyha egy konfliktus helyzet adódik. Én személy szerint azt gondolom, hogy a bizottság elnökének kellene ilyen esetben eljárnia. Tehát az Európai Unión belül egy nagyon magas szinten kellene döntést hozni. Ugyanezt a megjegyzést alkalmaznám a tagállamokra is, tehát hogyha valaki végrehajtó hatáskörökkel rendelkezik a nemzeti szintéren, de ezzel kapcsolatban sokan egyetértenek velem, hogy nem lehet tovább haladni ezen a területen, hogyha nincsen olyan szerv, olyan választott bíráskodási szerv, amely megfelelő hatáskörökkel rendelkezik. Az állásfoglalás indítványban egyébként én is elmondom, hogy a politikák koherenciájára vonatkozó tanulmányt a 2015-ös időszak utáni időszakra kellene E, belefoglalni ebbe a szövegbe. Egyébként a dokumentumok státuszáról már szóltam, és az Európai Parlament pedig interbizottságokat, tehát ilyen bizottságok közötti munkacsoportokat kellene létrehozzon, hogy koherensebb véleményeket dolgozhassunk ki a fejlesztési politika területén. Ami pedig a prioritásokat illeti, szeretném megemlíteni a bevándorlást, a kap fejlesztésre gyakorolt hatását. Úgy hiszem, hogy hűségesen, pontosan tükröztem a többi képviselő aggájait, és két témát még felvettem a szövegbe, a nagy energetikai infrastruktúrális projekteket, főként ami a fenntartható fejlődést illeti. És most ezekre a megjegyzésekre szeretnék korlátozódni, természetesen nagy érdeklődéssel várom a kollégák reakcióit. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretne valaki hozzászólni? Tessék, parancsoljon. Mitchell úr. Well, um... Nos, árnyék előadóként, elnökasszony, hagyd mondjam el, hogy Charlesnak a megközelítését támogatom, általában véve is, és a specifikumokat illetően is, amit említett. Azt gondolom, hogy Charles nagyon fontos dolgokat említett, amelyeket még figyelembe kell vennünk. A donor koordinációt, illetően a fejlesztési alappal kapcsolatban én voltam az előadó, és azt hiszem, hogy az a téma és ez nagyon összefüggnek. Mindkét esetben jobban együtt kell működni az EP-nek és a nemzeti parlamenteknek. Ma már mondtam, azért, hogy spóroljunk, vagy azért, hogy jobban összehangoljuk a politikákat, mindegy. Üdvözlöm azt, amit Charles most mondott a politikák összehangolásáról, a mezőgazdaságról, kereskedelem, környezetvédelem, halászat, nyilván némelyik része ellentmondásos, már nem annyira, mint korábban, mondják néhányan, de azt hiszem, a bizottságot fel kell szólítanunk, hogy vizsgálják ki, hogy ezek a politikák hogyan kapcsolódnak a fejlesztési együttműködéshez. Azt hiszem, hogy Charles jelentése lehetőséget ad arra, hogy itt a parlamentben végre rámutassunk erre a témára erőteljesebben is. Ezen kívül támogatom azt, hogy 2015 utáni keretben is figyelembe vegyük a politikák összehangolását. Ha sikeres a politika addig, akkor a donorok elmúlt tíz évbeli tevékenységeit figyelembe kell vennünk. Figyelembe véve, hogy a millenniumi fejlesztési célok nagyon sikeresek voltak, ezért nagyon fontos, hogy országról országra összehangoljuk a politikáinkat, és szervezetről szervezetre. Szerintem a koherencia fontos ahhoz, hogy hatást érjünk el. Úgyhogy Charlesnak köszönöm, és támogatom. Általában és részleteiben is, bár némelyiket nehéz lesz elfogadtatni szakbizottságokkal, de meg kell próbálnunk. Ha mi nem tesszük meg, senki nem teszi meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mitchell úr, Nielsen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Charles Görensnek és a jelentéstevőnek. A rövid jelentésben, de nagyon ütős jelentést eh, terjesztett be ma, és nagyon jól ismertette a problémát. A jelentés azt mondja, hogy egy olyan mechanizmust építsünk be végre, amely a bizottság figyelmét is felhívja a problémákra. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert a különböző politikai területeken nagyok a viták. Az EU-nak továbbra is a 2015 utáni fejlesztési célokat figyelemmel kell kísérnie, annak érdekében, hogy a nemzetközi mezőgazdaság és kereskedelmi politikában megakadályozza a negatív fejleményeket a fejlődő országokban. Itt nekünk a parlamentnek nagyobb szerepet kell játszani, hogy a politikai területeket jobban összehangolja ha sikerül nekünk egy független kontrollmechanizmust megvalósítani, akkor az állampolgárok és KKV-k lehetőséget kapnak arra, hogy mi, mint parlament, konkrétabban képviseljük őket. Nyilván a kereskedelem, politika, bevándorlás, mezőgazdaság, halászat, klíma, változás, ezek nagyon fontosak, csak úgy, mint az infrastruktúra és az energia. Hiszen ezek területén nagyon fontos, hogy a kis projekteket is figyelemmel kövessük. A mi részünkről nincsen kiegészítés, hogy módosító javaslat. Köszönöm. Ehm, se c'è la Commissione. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselője, Frantini úr van itt, ha jól tudom, nem? Itt van, vagy nem? Pont most jön be. Jobb későn, mint soha, ahogy a mondás is tartja. Akkor várunk egy percet, hogy helyet foglaljon. Frontini Kászper úr szeretettel üdvözöljük itt. Önnek kell most válaszolnia, még akkor is, hogyha nem hallotta a kérdést, bízunk önben, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy elkéstem. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak számomra, hogy a jelentésről szóljak néhány szót, illetve amit most hallottam a vitával kapcsolatban, először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy jelentésünket jól fogadták itt a szakbizottságban novemberben, amikor az első megbeszélésünk volt. A tanácsban is nagyon jó hangulatú vita alakult ki, ennek az eredményeként nagyon jó tanácsi következtetéseket kaptunk. Annak is örülünk, hogy a javaslat jelentés, az Európai Parlamenti jelentés olyan konstruktív jellegű. Üdvözlöm természetesen az ön javaslatait annak érdekében, hogy a fejlesztési, a politikák fejlesztési célú koherenciája erőteljesebben megvalósulhasson. Reméljük, hogy ebben a munkában a továbbiakban is számíthatunk az Európai Parlamentre. Üdvözöljük a javaslat alkalmazási körét, amely kiemeli, hogy az Európai Parlament milyen fontos szerepet játszhat, illetve egyes javaslatok pedig tükrözik ugyanazt, amit mi magunk is saját jelentésünkben kifejeztünk. Egy kicsit belemennék most a részletekbe, ami a formátumot illeti. Mi ezt egy bizottsági személyzeti munkadokumentumként terjesztettünk be ugyanis. Ez egy olyan eszköz, amely a bizottsági tevékenységre vonatkozik, illetve a tagállamok tevékenységére. Ezért úgy gondoltuk, hogy a jelentés lesz ennek a leghasznosabb eszköze, de egyetértünk azzal is, hogy szakpolitikai vita és közlemény tárgyát is képezheti. De úgy gondoljuk, hogy a jelentés azoknak az alapját is képezheti, tehát ez a megfelelő formátum. Szerintünk egyáltalán nem probléma ez, hiszen a tanácsban is megbeszélték ezt, tanácsi következtetéseket fogadtak el, úgyhogy a parlamentben is megvitattuk ezt a jelentést. Ami a közleményt illeti, illetve a kommunikációt illeti, megpróbálunk ez irányú erőfeszítéseket tenni. Megpróbáljuk ezt a különböző tagállamokkal kapcsolatban is érvényesíteni, és különböző nyelvekre is lefordítani annak érdekében, hogy a kommunikációt megkönnyítsük. Ami a 2015 utáni időszakot illeti, illetve az arra vonatkozó ajánlásokat. Teljes mértékben egyetértünk az alaphanggal, tehát, hogy a PCD koncepcióját nemzetközi szinten is érvényesítsük. Ezt Európában többé-kevésbé sikeresen alkalmazzuk, ezt folytatni is akarjuk, de úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha Európán kívül és a nemzetközi közösség elé terjesztenénk, ugyanis a PCD koncepcióját nagyon gyakran nem ismerik. A 2015 utáni időszakra vonatkozó vita erre jó lehetőséget biztosít. De hogy ezt hogyan fogjuk megvalósítani, azért kell dolgoznunk, hogy a PCD ebben a keretrendszerben tükröződjön, megvalósuljon. Ezt még ki kell találnunk, hogy ezt pontosan hogyan tegyük meg, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy a PCD-nek kell találni valamilyen helyet a végrehajtási szabályokról szóló vitában. A végrehajtásnak két lába van, ha mondhatom így, a finanszírozás és a szakpolitikai rész. Ide kell beilleszteni a PCD-t. Ami pedig a kereskedelemre vonatkozó megjegyzéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy itt a nyelvezet talán lehetne egy kicsit pozitívabb. Vannak olyan veszélyek, amelyeket megemlítenek a kereskedelem szempontjából. Minden esetre azt is látjuk, hogy ez a fejlesztés szempontjából nagyon jó, nagyon pozitív eszköz, hogyha megfelelő belső politikákat egészít ki. Tehát az EU, mint a világ első számú kereskedelmi partnere nagyon fontos szerepet játszhat a fejlesztés terén ami pedig a közös mezőgazdasági politikára vonatkozó megjegyzést illeti, nem csupán a kap esetében, hanem minden bizottsági kezdeményezés esetében vizsgáljuk annak kihatását a fejlődő országokra, és hatásvizsgálatokat végzünk a harmadik országokra vonatkozó kihatások tekintetében, és egy számszerűsített értékelést is alkalmazunk harmadik országok esetében, ahol probléma merülhet fel az adatszolgáltatással kapcsolatban. Időnként nagyon nehéz megfelelő, megbízható adatokat beszerezni. ami pedig a migrációt illeti, energia, halászat, éghajlatváltozás, ezek mind-mind olyan prioritások, amelyekkel mi is egyetértünk, és megpróbáljuk ezeket a témákat a programozásunkban is érvényesíteni, ami pedig a koordinálást illeti. Úgy hiszem, hogy a közös feladatunk az Európai Külügyi Szolgálattal, az Európai Bizottsággal, az Európai Bizottság szolgálataival, és természetesen hajlandóak vagyunk válvetve dolgozni azért, hogy a PCD-t megfelelően végrehajtsuk. Köszönjük szépen! Grazie a lei. Eh, signor Görens. Köszönöm szépen, Görens úr. Öné az utolsó szó. Madame la Présidente. Je crois que nous sommes d'accord. Ha a prioritásokat nézzük, és a különböző kérdéseket, volna egy valami, amit eh, szerettem volna felvetni, ez pedig a döntő bíráskodás. Kezdetben is már azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy a közleményén keresztül kötelezze el magát a teljes biztosi testület. Nem tudom, hogy ez Barrozó úrhoz is eljutott-e, lehet, hogy ő nem olvasta el ezt a kérést egyáltalán, nem tudom kizárni ennek lehetőségét. Minden esetre az Európai Parlament szavazni fog elő, erről a jelentésről, és arra fogom felszólítani az Európai Bizottságot, hogy tegyen egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy hogyan kívánja, hogyan kíván elget tenni a kérésünknek, és szeretném tudni, hogy mi a véleménye, nem csak Pibax biztos úrnak, hanem az egész bizottságnak ezzel kapcsolatban. Ez egy kulcsfontosságú probléma, és jó dolog az, hogyha egyik közleményt adják ki a másik után fél évenként, de hogyha nem történik előrelépés a vitarendezés során, hogyha vannak egymással konfliktusban álló szakpolitikai területek, amelyeket nem tudunk tisztázni, megoldani, akkor az egésznek nincs értelme. Tehát az elvárásaim továbbra is nagyok a bizottsággal szemben, tehát megfogalmaztam egy kérést a bizottság irányában, ha nem kapok erre választ, akkor a plenáris elé viszem megfogalmaztam különböző ajánlásokat, de szeretném kivárni a plenárison a szavazás eredményét, azt követően további precízebb ajánlásokra is szükség lehet arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlamentben hogyan járjunk el a továbbiakban. De a koordinátorok ülésére még konkrétabb javaslatokat is előterjesztek majd. Az egyik kérdés, amit Gay Mitchell felvetett, az volt, hogy hogyan tudunk együttműködni a nemzeti parlamentekkel ebben a kérdésben. Azt hiszem, hogy ez alapvető fontosságú. Úgyhogy meg vagyok elégedve ezzel a vitával, ugyanis arra szorítkozunk, hogy két létfontosságú aspektussal foglalkozzunk, anélkül, vagy a helyet, hogy visszatérjünk olyan kérdésekre, amelyeket már behatóan megvitattunk. Most pedig elköteleztük magunkat amellett, hogy egy adott dinamikát követünk, állandó kapcsolatban állunk az Európai Bizottsággal, de ha nem kapunk egy határozott kötelezettségvállást a bizottság részéről, hogy tisztázza azon kérdéseket, ahol ütköznek egymással a szakpolitikák, akkor lehet, hogy egy task force-ra kell bízni ennek a kérdésnek a megoldását. Én minden esetre szeretnék előrelépést elérni a módszerrel kapcsolatban. És ha a bizottság ezt az üzenetet most meghallgatta és megértette, akkor azt hiszem, hogy nem volt hiába való mindez. Köszönöm szépen. Hagyj emlékeztessek mindenkit, hogy a módosítók beadásának határideje január 29-e, déli 12 óra, és február 20-án szavazunk. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk egy tanulmány, gazdasági tényezők a válság mögött, Mali hagyhatjam meg a szót. Francesca Pastelli doktornak, hogy beszámoljon. Jó napot kívánok! Francesca Pastelli vagyok. Londonban a tengeren túli fejlesztési intézménynek vagyok a munkatársa, és a mali konfliktusról szeretnék beszámolni. Én és Kamila Tulman tanulmánya ez. Én úgy gondolom, hogy megkapták az előadásunkat. Ezt a tanulmányt a parlament kérte tőlünk, és az a célja, hogy 2012 előtti trendeket foglalja össze a gazdaságban. illetve hogy mi történt 2012 után, valamint ajánlásokat tesz. Ez egy rövid előadás. A következő, és ezt itt láthatják a kivetítőn, a trendeket, gazdaságpolitikát illetően követjük ezeket nyomon 2012-ig, aztán Szegénység, egyenlőtlenség, társadalompolitika, majd a politikák kihívásai, majd a nemzetközi és regionális szereplők, majd a válság utáni fejlemények, illetve végül a politikai ajánlások Mali esetében és Mali gazdaságát, illetve ami a gazdaságot illeti, általában véve azt látjuk, hogy a Maliról készült tanulmányok azt mutatják, hogy a makroökonomiai mutatók nagyon jók, megfelelnek nagyon sok kritériumnak. Mind nemzetközi, mind regionális szervezetek által megszabott kritériumoknak. Ha megnézzük a gazdasági növekedést, általában a GDP százalékos növekedése megfelelő, és 2007 és 2010 között 4,9%-kal nőtt a gazdaság. Nyilván utána a válság alatt a gazdaság összesugorogodott. A fő gazdasági szektor a mezőgazdaság, állattenyésztés és növénytermesztés, illetve turizmus. A másodlagos eh, ipari szektorok háttérbe szorultak. De vannak olyan jellemzők, amiket mindenképpen elemeznünk kell. Az első az, hogy az egyfőre jutó GDP növekedést akkor az nagyon kicsi. 1,4 Ez részben azért történik, mert a népesség robbanásszerűen nő. Másodszorban a foglalkoztatási ráta nem nőtt. Sőt, a munkanélküliség nőtt, inkább az informális szektorban teremtettek munkahelyek. Nézzük meg az államháztartást. Pozitívak az értékelések. Mali fiskális politikája megfelelő, és megfelelő pozitív előrehaladást értek el. A trendeket illetően a bevételek nőnek, főleg adó bevételek ezek, ez is pozitívum ami a költségeket illeti. igazították ezeket a bevételekhez, nyilván egy, egy józan fiskális politika. Például 2004-ben csökkentek a bevételek az élelmiszer válság után, akkor csökkent a költekezés is, ugyanakkor a társadalom szociális jellegű költségek maradtak ugyanazon a szinten. Ezen kívül nagyon fontos az adópolitika és az állami költségvetésnek a kezelése. Most nézzük meg a kereskedelmet és a kifizetéseket. Nagyon nagy a folyószámla deficite Malinak. Nagyon kevés kereskedelmi partnere van, érdekes módon főleg Dél-Afrikában, és igazából csak aranyat exportálnak, 75-80%-a az exportnak, illetve gyapotot. Ennek vannak következményei, erre rámutatunk, nevezetesen így nagyon sérülékeny, hogyha eznek a két árucikknek az ára fluktuál, mali nagyon érzékenyen érinti. Ezért mi szeretnénk, hogyha az exportjukat diversifikálnánk a külföldi beruházások, új politikákat, reformokat vezetett be a kormány, hogy vonza a befektetőket, ügynökségeket, és az infrastruktúrák is javultak, például a közúti hálózat, az áramszolgáltatás. Ugyanakkor azonban a befektetőket nagyon nagy nehézségek is várják, például, hogy nagyon drága az elektromos áram. Következő pontunk, mezőgazdaság, nagyon fontos, populáció 80%-a ebből él, nagy a befektetési potenciál, mind a gyapot esetében, de itt is vannak még lehetőségek, illetve lehetne még segíteni abban, hogy a populáció nagyobb része foglalkozzon ezzel a szektorral, még akkor is, amikor ez a szektor nagyon jól teljesített, akkor sem teremtődtek új munkahelyek, főleg azért, mert az gyapotot inkább exportálják. Tehát a diversifikáció nem igazán valósult meg. Ennek egyik oka az az, hogy a KKV-kat és a mikrovállalkozásokat nem támogatja a kormány, ezek az informális szektorba szorulnak, és itt még van tennivaló. Bányászat, főleg aranybányászatról beszélünk, de megint csak azáltal, a hajtott hasznok nagyon korlátozottak, mert igazából az aranyat feldolgozatlan formában exportálják, tehát ehhez nem kapcsolódik ellátói szféra és láncolat. Három trendet azonosíthatunk be, nem teremtődik elég munkahely a növekedés ellenére, aztán <clears throat> az informális szektor nő, valamint a munkanélküliség nő a fiatalok között. Ezek aggasztó trendek hozzájárulnak a társadalmi trendek romlásához, és az informális szektort és a KKV-kat nem szabályozzák megfelelően. Aztán Mali a világ egyik legszegényebb országa. A 187 felsorolt országból 182. helyen van, nem sikerült elérnünk a legtöbb milleniumi célt, ezen kívül azt látjuk, hogy csökkent ugyan a szegénység, de igazából abszolút számértékben nőtt a szegények száma, 2001-ben 5,7 millióan voltak, majd 2010-ben 6,4 millióan. A másik fő trend az egyenlőtlenség például az alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás a régiótól függ, az északi régiókban sokkal szegényebb a populáció, nem jutnak az az egészségügyi társadalmi szolgáltatásokhoz. 2011-ben élelmiszerválság sújtotta Malit, főleg az északi régiókban. Ha megnézzük, hogy hogy néznek ki a kiadások, azt látjuk, hogy főleg a jobb keresetű társadalmi csoportok részesülnek ebből. Az alacsony bevételőket segítő programokból kevés van, és nem érnek le a legszegényebbekhez. Például az iskola élelmezési program. Ez nem éri el a legszegényebb háztartásokat. Gyorsan felsorolnám a kihívásokat. Ezek hatással voltak a reformokra, nem tudtak hatékonyak lenni a reformok emiatt. Először a sok hatás, nevezetesen az ár volatilitás, mert két árucikktől függ az egész ország exportja. Az elmúlt hét évben három élelmiszerválság sújtotta Malit, és nem felelősségre vonható a kormány. Ezt lehetett látni azon is, hogy nagyon kevesen mentek el szavazni. Második probléma a korrupció. A világ egyik legkorruptabb országa, és létrehoztak például egy auditáló hivatalt, ez elég sok esetet felfedett, és végül a gazdaság az növekszik, viszont növekszik például az emberrablások száma, a drogkereskedelem, különösen az északi régiókban. Ezt meg kell értenünk, ez összefügg a fiatalok munkanélküliségével. Csak akkor lehet leszámolni a korrupciós gazdasággal, fekete gazdasággal, ha cserébe munkahelyeket teremtünk. És bevételeket nyújtunk azoknak, akiknek jelenleg nincs. Mali a fekete-afrikai övezet egyik legsegélyfüggőbb országa. Nagyon nagy a segélyek aránya, a legnagyobb donorok itt a világbank, az EU és az USA. Ezen kívül nagyon támogatjuk Malénak a költségvetését és infrastruktúráját. Kínával, Indiával és Líbiával működik együtt mostanában Mali, és hát Nyilván tudják, hogy a segélyek nagy részét felfüggesztették 2012 után, mikor március 22-én katonai pucs történt Maliban. Ami pedig a mostani fejleményeket illeti, az ország várja, hogy segélyeket kapjon, 2013-14-ben, hiszen 3 milliárd eurónyi ígéretet kapott Malé. A régióban nagyon aktív Mali, az AU-ban, az Afrikai Unióban, az UMOA-ban, a Gazdaság és Monetáris Unióban. Ide beletartoznak a makroökonomiai viszonyok elemzése is, amit rendszeresen elvégeznek. Ha megnézzék a konvergencia kritériumokat, akkor azt látják, hogy Mali teljesíti ezek többségét. 2010 csak kettőt nem teljesített. Végül a nemzetközi viszont nagyon fontosak, mert geográfiailag nincsen tengerpartja Malénak, ez azt jelenti, hogy nagyon függ a közlekedési folyosóktól és a vízi utakhoz való hozzáféréstől, öntözésre, kereskedelemre és áramfejlesztésre, úgyhogy nagyon fontos, hogy fejlesz-e a kapcsolatait a szomszédos országokkal. A válság óta fejlemények is történtek, összesugorodott a gazdaság, jelenleg recesszió van Maliban, csökkent a donorok támogatási hajlandósága, Maliba beutazási moratóriumot hirdettek, ez nagyon rossz hatása volt nyilván a turizmusra. Az oktatás és az egészségügy ugyanakkor a támogatást kap továbbra is, de ezen a két területen az ellátás minősége romlott. Az északi régióban szinte már nem létezik. És ennek nagyon aggasztó következményei vannak. Körülbelül 400 ezer menekülttel kell számolni Malin belül, akik a déli régiók felé vándoroltak. Úgyhogy. Ami a gazdaságot illeti, ami a bevételeket illeti, ugye van számos reform, amely tovább növelni a mobilizálható források mennyiségét. Van tehát mozgástér még arra, hogy az infrastruktúrális kiadások hatékonyabbak legyenek, és befogadóbb szociálpolitikát alakítsanak ki. Jobban ki lehet népíteni a szociális hálózatot, főleg az alacsony jövedelmű háztartások irányába. Nagyon fontos a mezőgazdaság diversifikálása a gyapot mellett, és a feldolgozó ipart is elő kell mozdítani a foglalkoztatás kiterjesztése érdekében, hogy ez eljusson a lakossághoz. Az EU-nak továbbra is az infrastruktúrális beruházásokat támogatnia kellene, hogyan azt eddig tette, remélhetőleg ezt folytatni fogja, ugyanis a múltban ez nagyon hatékony volt. Ami a beruházásokat illeti, van valami, amit a jövőben másképpen lehetne tenni, támogatni lehetne a kormányt abban, hogy újra tárgyaljon bizonyos megállapodásokat, hogy a befektetők figyelembe vegyék a szociális és környezetvédelmi standardokat, hatásértékeléseket végezzenek el, mert ez a jelenlegi megállapodásokból hiányzik ezt érvényesíteni lehetne, hogy szociális szempontból méltányosabb és fenntarthatóbb legyen a beruházás. Ami pedig a foglalkoztatást illeti, több munkahelyet kell teremteni. Az Európai Unió és a többi donor fontos, hogy az informális ágazatra is odafigyeljen, és támogassa a kormányt e tekintetben, például a bányászat tekintetében. A ö, lakosság széles körű rétegeit kell támogatni, és van további lehetőség arra, hogy jobb képzési lehetőségeket nyújtsanak az egyenlőtlenséggel kapcsolatos problémákat is orvosolni kell, a kormány eddig bagatellizálta ezen problémákat, de az északi régiók esetében az életkörülmények rosszabbodtak is, és ebben szerepe volt a közelmúltbeli válságnak, illetve a közszolgáltatások szintjének csökkenése és összefüggésbe hozható ezzel, tehát ez prioritást kell, hogy élvezzen átlátható kell, hogy legyen a kormányzat, főleg ami a jövő években a támogatások folyosítását illeti, és megbízható struktúrákat kell kiépíteni, hogy a források feletti ellenőrzés biztosítható legyen. A parlament, a média és a civil társadalom bevonására is szükség van. Nagyon fontos a kapacitásépítés, hogy monitorozzuk és értékeljük az adatokat, amelyeket össze is kell gyűjteni. Az adatok bizonyos szektorokra korlátozódnak, és ezek minősége sem igazán megfelelő. További támogatást lehet nyújtani a kormánynak, hogy a decentralizációs folyamatot előmozdítsa, mert ez csak részben valósult meg eddig. A végső szakpolitikai ajánlásokat illetően arra kell ösztönöznünk az Európai Uniót, hogy egy regionális megközelítést alkalmazzon, főleg azért, mert eh, Mali egy eh, szárazföldi határokkal rendelkező ország. A növekedés döntő mértékben fog attól függni, hogy eh, a térségben a természeti erőforrások közös megosztása hogy valósul meg. E tekintetben tehát a az ország és a térség előtti kihívások megoldásában az Európai Unió komoly segítséget nyújthat. Köszönöm szépen, Kesmen úr, parancsoljon. Elnézést. Görenc úr jelentkezett először. Elnézést. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást. Köszönöm szépen az előadást és az ajánlásokat is. Két kérdésem volna. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy a méltányos kereskedelem szempontjából milyen lehetőségek vannak. Ugyanis, hogyha az egyik exportálható termék a gyapot, de az olajos magvak, illetve a gyümölcsök is szerepelnek az állásokba, akkor ezeket is be lehet vonni a kereskedelembe. Vannak országok, amelyek nagyon jól teljesítenek ezen a területen, és nagy mennyiségekben exportálnak ilyen termékeket. Úgy gondolom tehát, hogy ezt a fajta kereskedelmet még elő lehetne mozdítani. Ezáltal növelhetnénk a háztartások bevételeit is. A másik kérdésem pedig az ország északi részére vonatkozik. Említette, hogy a kormányzat gyenge az északi térségben. Ez lehet persze oka és hatása is a helyzetnek egyidejüleg. Hogyha a szociális szolgáltatásokhoz nehezen lehet hozzájutni az északi térségben, akkor nyilván a szürke gazdaság is erősebb lesz, az emberek saját kezükbe veszik a dolgokat, és két dolgot tehetnek. Ugye illegális tevékenységbe kezdenek, bűncselekményekhez folyamodhatnak, ami lehet idejűleg oka, és, és kiváltóka is hatása is, következménye ennek. Minden nagyobb a nyomás egy decentralizált északi gazdaság előmozdítása érdekében. Ez ugye destabilizáló lehet az ország egészére nézve. Nem tudom, hogy hogyan tudnánk ezt az ördögi kört valahogy orvosolni. Köszönöm szépen. Kacsmarek úr. Szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Egy kérdésem volna pusztán a konvergencia kritériumokkal kapcsolatban. Szeretnék ezen kritériumokról egy kicsit többet hallani. Ugyanezt a kérdést intéztem egyébként az Európai Bizottsághoz is. Azon információ alapján, amely rendelkezésemre áll, itt ugye ezen információk, ezen kritériumok az inflációra, illetve a költségvetési hiányra épülnek. A költségvetési deficitre. Nos, úgy gondolom, hogy mindezen kritériumok európai perspektívából szemlélhetőek. Ha megnézzük a fejlesztést, akkor a humán fejlődési kritériumokat, illetve mutatókat is figyelembe vesszük? parola. Köszönöm szépen. Most pedig megadjuk a szót Katicavasz úrnak. Remélem, hogy jól mondtam a nevét. Ön a külügyi szolgálattól érkezett, ugye? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Három általános megjegyzésem lenne, először is üdvözlöm ezt a tanulmányt. Ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon jól rámutat a strukturális problémákra. Nem csak Mali északi részén vannak gondok, hanem vannak olyan kormányzási problémák, amelyeket a válság során tapasztaltunk, és nagyon fontos ez, hogyha újjáépítést akarunk elősegíteni Maliban. Tehát a célkitűzések, amelyeket a 2013. május 15-i magaszintű konferencián megállapítottunk, az pontosan ez volt, tehát, hogy az újjáépítést támogassuk. Az egyik probléma az, hogy a földrajzi elhelyezkedés szempontjából ez megnehezíti a feladatainkat. De érdemes elgondolkozni azon, hogy az országnak milyen kapacitásai vannak a további fejlődéshez. Ez az egyik kulcsfontosságú pont, amelyen dolgoznunk kell. Aztán egy általános megjegyzésem is lenne a költségvetési egyensúly kapcsolatban. Ahogyan önök is tudják, az egyik legfontosabb eszköz, amelyet megvizsgáltunk a mali hatóságainak támogatásához az ország újjáépítésében ez a költségvetési segély. És ennek az eszköznek a mozgosításához szeretnék néhány megjegyzést fűzni, tehát hogy ezt hogyan folytattuk. A válság Mali létezését rázta meg leginkább, sőt a jövőjét, a válság súlyosságának ellenére, amely egyébként egy nagymértékű nemzetközi beavatkozás tett szükségesé. 2012-ben és 2013-ban sem omlott össze az ország, és ez pedig annak köszönhető, hogy az államháztartást hogyan kezelték. Annak ellenére, hogy a korrupció nagyon is jelen van, meglehetősen jól kezelik az állami uh, pénzeszközöket, és a donorállamokkal is beszéltünk arról, hogy meglehetősen jól kezelik ezeket a pénzügyi eszközöket, például a költségvetés átláthatósága, illetve a költségvetési folyamat is meglehetősen jól alakul, általánosságban mondva. Tehát az államháztartás kezelése meglehetősen erős, ezt szerettem volna kifejteni, tehát ezért tudott az állam fennmaradni 2012-2013-ban. A másik ok pedig az, hogy a válság során meglehetősen jó döntéseket hoztak. 2012-ben például a költségvetést módosították. Annak érdekében, hogy abban ne szerepeljen a nemzetközi segélyek összege ezért nagyon jó intézkedéseket hoztak, bölcs intézkedéseket, amelyekkel a bürokrácia költségeit, illetve az államháztartás költségeit csökkentették, és ezért sikerült még 18 hónapig fennmaradni a kormánynak a rendkívül kényes és törékeny helyzet ellenére. 2013-ban elfogadtak egy törvényt arról, hogy hogyan lehet javítani az államháztartás végrehajtását. Ezt mi is figyelemmel kísértük, de a költségvetési segély volt az egyik fő eszköz, amelyel sikerült az államot meglehetősen stabilá tenni. Aztán pedig egy harmadik megjegyzésem is volna, egy kicsit szeretnék beszélni a konvergencia kritériumok mutatóiról. A tervünk az volt, a költségvetési segéllyel, ez 220 millió euró volt, aztán plusz 5 millió euró középtávú, illetve hosszú távú műszaki segítségnyújtás formájában, illetve administratív segítségnyújtás formájában. Mindezek a források Mindezeket a forrásokat 2013-ban sikerült szétosztani a donor konferenciát követően, és ezt pedig a mali kormányzat felkészítésére fordítottuk. 2014-ben pedig az újjáépítésre, a növekedés fellendítésére, a beruházások fellendítésére. De persze a műszaki segítségnyújtás is kiválóan illeszkedett az új politikai hatóságok programjához, aminek lényege a korrupció elleni küzdelem. Tehát az első intézkedéseket meghozták a korrupció elleni küzdelemben, illetve az ombudsman szerepét is sikerült megerősíteni annak érdekében, hogy a helyzetet javítsák, és ez pedig a nemzetközi közösség aggályát aggájaira is reagált, a korrupció szempontjából fogalmazták meg ezeket az aggályokat. Május 15-én a magas szintű donor konferencián, ami egyébként nem nyilvános esemény volt, ez annál is több, ez egy folyamat. Ez tavaly májusban indult el, és nagyon nagy figyelemmel kísérjük ezt az eseményt. Jövő héten Brüsszelben például lesz egy újabb miniszteri nyomonkövető találkozó, itt a különböző kritériumok alakulását fogjuk megvizsgálni, ami a költségvetési segélyeket illeti, ez föl, főként a szociális kritériumokat illeti, illetve az emberi fejlesztési kritériumokat. Az infrastruktúrák tekintetében pedig úgy gondolkozunk, hogy természetesen mindezek illeszkednek azokhoz az aggályokhoz, amelyek az fejlesztési alapra vonatkoznak. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most akkor megint Francesca Bastelli doktornak fogom megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a kérdéseket, illetve a hozzájárulásokat. A legtöbb egyébként inkább megjegyzés volt, amelyeket az összefoglalóban felhasználhatok. A méltányos kereskedelem potenciáját illetően természetesen egyetértek, igen, valamit a tanulmányban ezzel kapcsolatban is fogunk mondani, ugyanis óriási potenciál van ebben, nem csak a gyapotágazatban, hanem más ágazatok fellendítésében is, amelyek jelen pillanatban nem kellően kihasználtak, tehát egyszerűen nem termelik ki a rendelkezésre álló forrásokat. Természetesen fenntartható és méltányos eljárási módra van szükség. Ami az ok és okozat kérdését illeti a trendek tekintetében, hogy mi történik ott a régióban, természetesen ez igaz. Ugyanis például a fekete gazdaság növekedése, erősödése azt mutatja, hogy illetve az segíti ezt elő, hogy nincsen erőteljes kormány, központi kormány. Azonban a tanulmányban megpróbáltuk megérteni azt, hogy ez miért alakult így. Például azok az erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy a decentralizálást támogassák. Ezt a folyamatot, amely a 90-es évek elején indult el a demokratizálódási folyamat részeként, és igen, nagyon fontos sikereket sikerült is elérniük, Ezeket azonban nem teljes mértékben hajtották végre, nagyon sok probléma és kihívás merült fel, és még az is előfordulhat, hogy azok a trendek, amelyeket a 2012-es válság mögött húzódnak meg, ennek az eredményeként jöhettek létre. Az erőszak elharapódzása, a politikai válság kialakulása ennek eredményeként alakulhatott ki. Ami pedig a konvergencia kritériumokat illeti, a tanulmányunkban számos adatot említünk ezzel kapcsolatban, de más régióbeli országokat is említünk. 2010-ig például Mali teljesítménye 2010-ben megfelelt a legtöbb kritériumnak, azonban a külső fizetési mérleg, eh, illetve a GDP aránya magasabb volt, mint a konvergencia aránya, az adó arány pedig, az adóráta pedig alacsonyabb volt. Tehát Malinak még lehetősége van arra, hogy megemelje az adóit, ami elég érdekes szempont. Ami most egyébként itt makrogazdasági konvergencia kritériumokról beszélünk, olyan területek ezek, amelyeken a monitoringot megvalósítjuk, de szociális szektorokban is foglalkozunk ezekkel. Nem ebben a gazdasági monitoring keretrendszerben, de nemzetközi és regionális szempontból egyaránt vannak mutatóink, amelyek Malira vonatkoznak, és ezek egyébként szerepelnek a tanulmányunkban. Végezetül pedig köszönöm a külügyi szolgálat megjegyzéseit, nagyon fontosak és érdekesek voltak ezek, ezért a tanulmány véglegesítése során ezeket is felhasználjuk. Majd köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Köszönöm Francesca Bacellinak, hogy hogy eljött hozzánk, ha jól tudom, ön is olasz egyébként. Hogyha a képviselők még szeretnének hozzászólni, akkor kérem, hogy tegyék meg, ugyanis van egy kis időnk most, a görög miniszterre várakozunk, úgyhogy vagy most felfüggesztjük az ülést, és akkor kimegyünk egyet kávézni, de vissza kell jönnünk, hogy a miniszter urat megvárjuk, de esetleg Pasztelli asszony Hoz is szólhatnánk néhány szót, kérdést tehetnénk fel, nem? Senki nem akar, valaki szeretne hozzászólni, kérdezi az elnök asszony. Nos, nem, akkor viszont kitámogatja, hogy egy szünetet tartsunk, akkor tartsunk szünetet, kávézzunk egyet, de kérem, hogy ne menjenek messzire, mert ez egészen borzalmas lenne, hogyha a miniszter úr megérkezne, és mi nem lennénk itt. Tehát akkor 5 óra előtt 10 perccel azért jöjjünk vissza, jó? És hogyha nem jön el mégsem a miniszter úr, akkor mi is elmegyünk, de kérem, hogy jöjjenek vissza. Köszönöm szépen, akkor szünet. Pardon. Perché tanto io non... Ho il piacere di dare il benvenuto al signor Ricrio. Akkor örömmel üdvözöljük Kiriakos Jerontopoulos helyettes külügyminisztert Görögországból. A görög elnökség prioritásairól fog beszámolni a humanitárius segítségnyújtás területén. Köszönetet szeretnénk mondani Jerontopoulos úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagyon reméljük, hogy a görög soros elnökség, csak úgy, mint az előzőek, szoros együttműködésben zajlik az Európai Parlamenttel a humanitárius segítségnyújtás területén. Nagyon sok konkrét kihívással állnak szemben a következő hónapokban, a jelenlegi válság kihívásaira is választ kell találnunk. Ezen kívül az önkéntes humanitárius segélyszervezettel is együtt kell működnünk, valamint a kiotói egyezménynek megfelelően a kockázat csökkentés és feladatunk, illetve a az egészségügyi kívásokkal is fel kell vennünk a harcod. Rövid és hosszú távon, miniszter úr, önél szó 20 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon nagy megtiszteltetés és számunkra, hogy itt lehetünk az Európai Parlamentben ma, és nagyon megható is számomra, Azért, mert 25 évvel ezelőtt én is itt ültem. Aki nem tudja, annak mondom, hogy európai képviselő voltam 84 és 89 között. Akkor azt mondták, hogy én vagyok a legkisebb, a legfiatalabb, és tényleg öt év alatt nagyon nagy tudásra tettem szert Európáról, és megtanultam azt, hogy Európa a közös házunk. Természetesen abban az időszakban nagy nevek voltak itt velem az Európai Parlamentben, nem? Simon Weil például, aki az Európa választott Európai Parlamentnek volt az alelnöke, Flimlin úr, aki a parlament elnöke volt, és aztán Plump, Lord Plump, aztán Spinelli-fel is együtt dolgozhatom, akinek a nevét ma viseli az épület, aztán Berlinguer, és természetesen Evroyanisszel is, a görög ö, ö, képviselővel is, akinek említésre méltó a neve. Hát megtanultam én is néhány dolgot, és hát tessék, 25 év múlva megint itt vagyok, úgyhogy mindenképpen megpróbálom fölvilágosítani önöket, kedves képviselők, arról, hogy a görög soros elnökségnek a humanitárius segítségnyújtás területén milyen prioritásai vannak. Én tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos a szerepe az Európai Parlamentnek, és kötelességünk az, hogy erősítsük és támogassuk csak ha van egy erős EP, csak akkor léphet előre Európa, és léphet ki a múltból. Már voltak olyan esélyek, amikről lemaradtunk, olyan esélyek, amelyekről amikor lemaradtunk, az vezetett ehhez a válsághoz. Néha én azt mondom, hogy mint fiatal képviselő akkoriban, Fontainebleau folyamatban részt vettem, és utána a görög parlamentben jelentéstevő voltam a Maastrichti szerződés és a Lisszaboni szerződése kapcsolatban is. Néha azt mondom, hogy a római szerződésről csak azért nem voltam jelentéstevő, mert még nem születtem meg. De igazából komolyra fordítva a szót, erősítenünk kell az Európai Parlamentet, az európai képviselők szerepét. Ez a demokrácia szíve, és az európai képviselőnek széles körű felelősségei kellene, hogy legyenek azért, hogy vállalja a felelősségeket, és hogy meghálálja az állampolgárok bizalmát, akik megválasztották, hogy erőt adjon Európának, ez az erő ma kicsit elveszett. És az európai erők végre nyomot hagyhassanak, és azt mondhassák az állampolgárok, több Európára van szükségünk. És így nemzetközi szintéren tárgyalásokon kiegyensúlyozott szerepet vállalhassunk. Ennyi lett volna a bevezetőm, és akkor most rátérek a témára. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Először is köszönetet hagy mondjak önöknek, hogy lehetőséget kaptam, hogy ma a DEVE szakbizottságnak bemutathatom a humanitárius segítség nyújtás területen következő hat hónap prioritásait ismertethetem. A görög soros elnökség tudja, hogy a nagy témák kezeléséhez együttműköd egyeztetnünk kell az Európai Parlamenttel, a szakbizottságokkal. Egyébként az Európai Parlament amúgy is az Európai Uniónak a választott szerve. A tanácsoros elnökségeként egy olyan időszak áll előttünk, amiben azt gondoljuk, hogy nagyon nagy természeti és emberi katasztrófa kezelésére lesz szükségünk, nő majd a számuk. Ezek kezeléséhez együtt kell működnünk. Az emberi tevékenységek elemzése ehhez nagyon fontos ahhoz, hogy az Európai Unió alapértékeit figyelembe vehessük. Még akkor is, hogyha gazdasági válságot érünk az európai családunkban ma, nyilván ez most nagyon foglalkoztatja Görögországot is az uniónak ennek ellenére a szolidaritás, humanitárius segítségnyújtás és a vezető szerepvállalás kell, hogy legyen a szerepe. Meg vagyunk róla győződve, hogy csak ezen a helyes módon birkózhatunk meg azokkal a problémákkal, amiket a 21. század hoz magával. Az Európai Unió továbbra is a legnagyobb donor a segítségnyújtás területén körülbelül. A nemzetközi pénzek 50%-át adja a humanitárius segély területén. 2014-ben 874 millió eurót szeretnénk adni harmadik országoknak, mint humanitárius segélyt. Folytatva az ír és litván elnökség nagyon fontos munkáját, és ugyanakkor előkészítve a következő trió munkáját. Olaszország, Lettország és Luxemburg lesznek ezek. Mi megpróbáljuk erősíteni az együttműködést az Európai Unió külpolitikájában, azzal, hogy a humanitárius segélyeket, segítségnyújtást folytatjuk. Nagyon fontos az együttműködés. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok megpróbálnak közös értékelésre jutni a tények figyelembevételével egy válság idején, egy humanitárius válság idején, és megpróbálnak közös üzeneteket küldeni, hiszen ez nagyon fontos lesz a tanács számára, a politika és biztonság szakbizottsága számára, és az unió más szervei számára, annak érdekében, hogy a külpolitikai célok megvalósulhassanak, és a humanitárius aspektus is nagyon fontos eleje. A görög soros elnökség összeköti az humanitárius segélyeket a politikánkkal, reméljük ez eredményes lesz, hosszú távon gondolkodunk, geográfiai és népek vonatkozásában is. Nagyon fontos, hogy megkönnyítsük a katasztrófasújtott helyzetek könnyítését, újraépítsünk, megbírkozunk a válsággal, és ezen kívül nagyon fontos, hogy fenntartható fejlesztéseket végezzünk a katasztrófa kezelést illetően. A készenlétet kell fokoznunk, ez vonatkozik a humanitárius segélyekre is, ez nagyon nagy prioritás a görög soros elnökségnek. Ebben a keretben dialógust folytatunk a tagállamokkal, ajánlásokat várunk ezen a területen, innovatív javaslatokat, és figyelembe szeretnénk venni az emberi szükségleteket, mint például az élelmiszerellátást, és figyelembe szeretnénk venni az eddigi pozitív eredményeket. Ami a privát szférát illeti, valószínűleg nagyon hasznos szerepet játszik majd abban, hogy új termékeket és szolgáltatásokat vonjunk be, hogy megbírkozzunk a kihívásokkal. És az a feladatunk, hogy a lehető leghamarabb elérjük a katasztrófa a területeket. Tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A folytatásban részletekbe szeretnék menni a görög soros elnökség prioritásait illetően. Négy tematikus kérdést dolgoztam ki. Első. A jogalkotás és az EU politikája ezen a területen. Az önkéntes segítségnyújtás az Európai Unión belül. a European Aid Volunteers uh, Initiative. Görögország köszönetet szeretne mondani az EP-nek, különösen Michel Strifflernek, a felelős biztosnak, azért, hogy együttműködtek velünk a tárgyalásukon, amikor a törvénytervezeteket kidolgoztuk a humanitárius segítségnyújtásra ezeket a jogszabályokat. December 17-én, múlt évben fogadta el az Önök szakbizottsága. Ez a javaslat, ez a kezdeményezés azon alapszik, hogy felmérjük a szükségleteket, lépünk, és segítsük a rászorulókat az oktatás területén, más területeken is, önkéntesek segítségével. Mi azt szeretnénk, hogyha a plenáris ülés is támogatná ezt a jogalkotási javaslatot, és aztán végre is hajtatnánk ezt. Ezen kívül együttműködünk a bizottsággal és az Európai Parlamenttel, a görög soros elnökség Brüsszelben konferenciát szervez, annak érdekében, hogy a partnerek szükségleteit elemezzük, nevezetesen a befogadó önkéntesek és a végrehajtó önkéntesek munkáját. Második pontom a közös célok. Az európai konszenzus a humanitárius segítség nyújtás területén ez a megállapodás szolgálja az alapot, szolgáltatja az alapot a tevékenységünkre. A görög elnökség a, az intézkedési terv végrehajtását nagyon nagy figyelemmel követi. Ez a European Consensus Action Plan nevet viseli, 2008-2013-ig folyt le ennek az első fázisa, és a célja az, hogy az Unió és a tagállamok közösen segítséget nyújtsanak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi az Európai Parlamentnek a véleménye, és hogy milyen értékeléseket nyújtanak be felénk. Az intézkedési terv. Harmadik az intézkedési terv azokban az országokban, amelyek emberi, ember okozta katasztrófákat élnek meg. Mi itt is az intézkedési terv végrehajtását propagáljuk. Ezt júniusban fogadtuk el, és 2020-ig tart a végrehajtási időszaka. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió egy stratégiát dolgozott ki már, és ennek keretében biztosítani szeretné, hogy azonnali humanitárius segélyt nyújthassunk a fejlesztési programokon belül. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos azoknak a népeknek, ahol embertelen körülmények között élnek évek óta az emberek, vagy más ember okozta katasztrófát, válságot élnek meg. A lehető legneutrálisabb hozzáállást fogjuk alkalmazni, tárgyalásokat fogunk folytatni a tagállamok és az unió intézményeivel. Erősíteni szeretnénk a humanitárius és a fejlesztési aspektus összekapcsolását, és célunk az, hogy informális találkozót hozzunk létre Aténban 2014. júniusában. Különösen fontos lenne az, hogy figyelembe vegyük az LP e véleményét ezzel a tervünkkel kapcsolatban. Most rátérnék az ember okozta okokra. A görög soros elnökség módszeresen fog dolgozni, és vezető szerepet vállal ezen a területen, globális szinten, és prioritásként kezeli ezt a témát, a békét és a szomszédos országokkal viszonyt, Közép-Afrikát és más területek kezelését is. Nagyon fontos, hogy dinamikusan lépjünk fel, és újra elővegyük az elfelejtett válságokat. Afganisztán, Myanmar, Kongó köztársaság, Kolumbia, Eritrea, a Szaheli övezet, és így tovább. Ezekben, ezeken a területeken gyakran lehetünk tanulni válságoknak, például a Fülöp-szigeteken is láttuk tavaly novemberben, hogy ez milyen következményekkel jár. A tagállamok és a bizottság együttműködésével beavatkozunk a harmadik országokon, segítséget nyújtunk, és eredményes jelenlétet próbálunk megvalósítani, hogy a katasztrófa sújtottaknak segítsünk. Hagy biztosítsam önöket arról, hogy a soros elnökség szoros kapcsolatban áll majd az EP-vel, az érintett szakbizottságokkal és az ENSZ-el is. Az UNICEF-fel és a civil szervezetekkel is annak érdekében, hogy megoldjuk a válsághelyzeteket. Következő téma. A gyakorlati kihívások. Ami a segítségnyújtás területét illeti, stratégiai együttműködést szeretnénk megvalósítani az unión belül, hogy eredményesebben nyújthassunk segítséget. A hiányosságokat pótolni szeretnénk, és a lehető legjobban össze szeretnénk kötni a humanitárius és fejlesztési segélyeket. Ezen kívül szeretnénk tájékoztató kampányokat folytatni, hogy milyen problémákkal állunk szembe a humanitárius segítségnyújtás területén. Ezért Szeretnénk orvosi segítséget, egészségügyi ellátást biztosítani a katasztrófa sújtottaknak, és humanitárius segélyeket. A görög soros elnökség a mai kihívások megoldása területén alapvető változtatásokat szeretne végrehajtani. A görög soros elnökség ugyanis keretet szeretne teremteni az alapszervezetek és a tagállamok közti együttműködésre azért, hogy mivel globális szinten mi vagyunk az első számú humanitárius segítségnyújtó, kezdeményezéseket tegyünk. Legyen egy intézkedési keret Kyoto után, és hogy a természeti katasztrófákkal felvegyük a harcot. A donorokat is egy szervezetbe kell összefognunk, ennek a szervezetnek a munkáját támogatjuk. Ezen kívül a Körök soros elnökség szeretné, hogyha 2016-ban az első globális donor konferenciát is megszerveznénk, bár még túlságosan korán van ahhoz, hogy erről a csúcsról beszéljek de az lenne a célja, hogy a külpolitikánkat megfelelően fejlesztük Annak érdekében, hogy a csúcs döntéseit a gyakorlatban is végrehajthassuk. Végre, végül, elnökasszony, mi nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Parlamenttel tartsuk a kapcsolatot, annak érdekében, hogy eredményes humanitárius segítségnyújtási rendszert hozzunk létre globális szinten a jövőben. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, mindenkinek a rendelkezésére állom, várom a kérdéseket, megjegyzéseket. Grazie, grazie infinite. E, credo che lo... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Görenc úr szeretne hozzászólni először is. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy rögtön nekem adta meg a szót. Sajnálatos módon e, kérdés feltétele után el kell mennem, tehát nem tudom megvárni a választ, ugyanis ma este nyolckor már Luxemburgban kell lennem. Számos megjegyzésem van azzal kapcsolatban, amit a görög elnökségtől az imént hallhattunk először is. Nagyon örülök ennek a konstruktív hangnemnek, amelyet bevezető megjegyzéseiben hallhattunk. Másodszorban úgy gondolom, hogy már a mandátum kezdete óta is nagyon pozitív utat jártak be. a megbízott, megfelelő minisztérium vezetésével megbízott miniszterrel, de most meg kell számolnunk, hogy a jogalkotás szempontjából hány sovány tehenet láthatunk, van néhány egyeztetés, azonban nem sok feladat lesz ezen a területen, tehát kevés hónap van még hátra az európai parlamenti választásokig, ezt a rövid időt kell kihasználnunk. Volt egy nagyon érdekes találkozónk a humanitárius segélyekkel foglalkozó szakértőkkel. Egészen pontosan a finanszírozási nehézségekről beszéltünk, amelyek természetesen átmenetiek lesznek, ahogyan azt a, az illetékes biztosasszony is elmondta. Függetlenül attól, attól a költségvetéstől, ami rendelkezésünkre áll, finanszírozás szempontjából néhány kellemetlen meglepetéssel is szembe kell majd néznünk. Én a bizottságnak azt javasoltam, hogy a befektetőkkel beszéljenek annak érdekében, hogy egyfajta előfinanszírozási eszközt hozzanak létre, abban az esetben, hogyha likviditási problémák merülnének fel, és az Európai Bizottság nem tudna támogatni humanitárius cselekvéseket. Az Európai Beruházási Bank végezetű a végső soron a tagállamok bankja, és kíváncsi volnék arra, hogy a görög elnökség mit gondol arról, hogy ezeket az átmeneti pénzügyi nehézségeket hogyan lehetne ezzel a kezdeményezéssel leküzdeni. Minden esetre a parlament, illetve legalábbis ebben a szakbizottságban biztosan senki sem ellenezné a nehézségek így módon történő leküzdését. Lezárásképpen pedig el szeretném mondani, hogy nagyon szorosan együtt kell működni az elkövetkezendő elnökségekkel, Szerintem ez nagy előny és lehetőség az önök számára is, hogy együttműködjenek és egyeztessék politikáikat. Nagy öröm ezért tehát, hogy a görög elnökséggel beszélhetek, ugyanis olyan időszakot éltünk meg a korábbiakban, hogy a párbeszéd gyakorlatilag lehetetlen volt. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Kacsmerek úr parancsoljam. Ministrowi za, za spotkanie z nami, za przedstawienie. Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, hogy eljött hozzánk, és hogy bemutatta nekünk a görög elnökség javaslatait, és köszönettel fogadom a parlament felé továbbított jó kívánságait. A politikai tevékenység egy ilyen szakaszban mindig nehézkes, azonban a DEVE bizottság nagyon pontosan szeretné tudni, hogy eh, mi, hogyan alakul majd a humanitárius segély alakulása a közép-afrikai köztársaság Szíria, Szudán esete mindannyiunkat aggaszt. Két kérdésem volna, miniszter úr. Elmondta, hogy eh, mennyire fontos a segélyezésben résztvevő munkatársak biztonsága. Dél-Szudánban a finanszírozás, illetve az források jelentik a legnagyobb problémát. A logisztika. Nagyon gyakran egyszerűen csubából nem tudjuk elszállítani az embereket a felfegyverzett régiókba. Úgyhogy a kérdésem a görög elnökség irányába az, hogy van-e a görög elnökségnek bármi kezdeményezése hogy növelje a segélyezésben résztvevők biztonságát. Van -e erre valamilyen elképzelésük? A következő pedig a segély forrásaira vonatkozó kérdés lenne. Tehát olyan, vannak olyan országok, amelyek nem hajlandóak fogadni támogatást az Európai Uniótól. Ott van például Észak-Korea. Van-e valamilyen terv ennek az ilyen, az ilyen országoknak a támogatására, hogyha nem hajlandóak elfogadni a segítséget? Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Most pedig akkor Noiz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a tanácsoros elnökségének is, hogy a fejlesztési szakbizottságban előterjesztette a következő fél évre vonatkozó elképzeléseit, hiszen ez eddig nem volt szokványos a múltban, de lassan kezd ismét szokássá válni. Úgy gondolom, hogy ez a meccsere nagyon fontos. A múlt héten a kormányfőt, eh, Samaras urat eh, meghallgattuk Strasbourgban, és eh, ő szemléltette a görögországi helyzetet a parlamenti képviselők előtt, bemutatta azt is, hogy Görögország most milyen szerepet tölt be. És úgy gondolom, hogy a parlament szerepét is elismeri, és arra törekszik, hogy a döntéseket közösen hozza meg majd a parlamenttel. Nagyon jónak tartom, hogy a humanitárius segítségnyújtásra összpontosítanak az elnökségük során, ugyanis az elmúlt években ez egy komoly súlypontá vált ugyanakkor túl kevés forrás állt ehhez mindig is rendelkezésre. A válságokra való tekintettel, ha figyelembe vesszük Szíriát, Dél-Szudánt, Közép-Afrikai Köztársaságot, Malit is hozzátehetnénk, mert az imént ugye Maliról beszéltünk, tekintettel ezen válságokra nagyon fontos a humanitárius segítségnyújtásra összpontosítani a figyelmet. Egy segítségnyújtási mechanizmus, a tagállamok részéről. Jó lenne, hogyha bekapcsolódna ebbe a vitába. Georgieva biztos asszony minden egyes alkalommal, amikor egy válság bontakozik ki, vagy amikor kiéleződik egy válság, a tagállamokba kell, hogy menjen könyörögni azért, hogy tudnak-e több pénzt nyújtani, honnan lehetne több forrást előteremteni. Az egyik javaslat volt most az EBB, de azt hiszem, hogyha volna egy segítségnyújtási mechanizmusunk, amely a tagállamok gazdasági teljesítménye alapján kapna a tagállamoktól forrásokat, akkor ha ugye a bankok megmentésére ez lehetséges, akkor a humanitárius válságok leküzdésére miért nem nyílik lehetőségünk? Hálás vagyok azért, mert elsőként említette az Európai Önkéntes Szolgálatot. Itt a parlamentben az Európai Bizottsággal együtt ezt az önkéntes szolgálatot létrehoztuk, megteremtettük. Jó lenne azonban, ha az önök elnöksége során ez az önkéntes szolgálat kiteljesedne, ugyanis az Európai Bizottság, a jelenlegi bizottság ugye a nyár elején lezárja munkáját, és ezért jó lenne, hogyha ez az önkéntes szolgálat addig talpra állna. A humanitárius válságok kapcsán említette Szíriához való relatív közelségét, és ez komoly feladatot jelent önöknek. Ugye ott van a menekültügyi politika, amely nem csak Olaszországot, Lampedusát érinti, hanem Görögországon is, Görögországban is komoly szerepet tölt be. Ezért a humanitárius válság, a szíriai válság leküzdése során önöknek is komoly szerep jut. Az utolsó pont pedig, amelyre szeretnék kitérni, ez azon éves közgyűlés, arra az éves közgyűlésre vonatkozik, amelyet az EU az alkácsi országokkal szervez. Az Európai Parlamentben szokás volt, hogy az az ország, amely a soros elnökséget betölti, a közös eu akácsi közgyűlésnek is helyszínt ad. Ez eddig mindig működött, a tavalyi év kivételével, amikor Írország első tagállamként nem volt hajlandó megszervezni ezt a konferenciát, pénzügyi okokra hivatkozva. A görög helyzet még nehezebb, még az ír helyzetnél is súlyosabb, de örülnék annak, hogyha a 78 akácsi országgal szolidaritást tanúsítva Görögországban megrendezték volna ezt a csúcsot, ugyanis a legtöbb pénzügyi forrást, amely szükséges ehhez, azt az EU bocsátja rendelkezésre. Rossz jelzésnek tartom ezt az akácsi országokkal szemben, ha itt Európában mi nem tudjuk megoldani azt, hogy a soros elnökség ezt a nagy nemzetközi konferenciát megszervezi, hiszen ezen több mint száz országból vesznek részt parlamenti képviselők. És szeretném ezt azért elmondani most, hogy megelőzzem azt, hogy a soron következő elnökségek, nem tudom, hogy jövőre ki tölti be ezt a tisztet, nehogy ők is azt mondják, hogy nem hajlandóak majd megrendezni ezt a konferenciát. Ha megnézzük az afrikai országokat, olyan országok, mint Etiópia, Kongo, Togo ezt a konferenciát képesek volnának megrendezni, akkor jó lenne, hogyha Európa is szolidaritást tanúsítana velünk, velük. Grazie. Köszönöm. Most pedig akkor megadom a szót a miniszterhelyettesnek parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A görög soros elnökség alapvető célként azt tűzte ki, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel. Valóban egy olyan ország vagyunk, Görögország, amely hisz abban, hogy egységesíthetjük, egyesíthetjük Európát. Mi egyike vagyunk azoknak az országoknak, aki amikor belépett, az első pillanattól kezdve azért harcolt, hogy az Európai Uniót elmélyítse. Én azt szeretném hinni, hogy az Európai Parlamentnek a felelősségi körei, ezen kívül a jogalkotási munka, valamint a végrehajtás, az európai ságért való működés, az profitot hoz majd, és hasznot, mert így Európa népeinek lehetősége lesz arra, hogy hallhassák itt a hangjukat az Európai Parlamentben. Nos, hogy tisztán fogalmazzak. Együtt akarunk működni a parlamenttel, és ezt meg is tesszük. De az az eljárás, amit ön most ismertetett, ez soha nem valósult meg eddig, mert a soros elnökség nem látogatott el korábban, amikor én voltam képviselő, a, a szakbizottságokba, bár én az, hogy úgy mondjam, az elmúlt század képviselője voltam, úgyhogy nagyon megváltoztak a körülmények itt azóta, de én ennek ellenére úgy gondolom, hogy azok a lépések, amik történtek, a Lisszaboni szerződés, ezek kis lépések. Én orvos vagyok, és néha biológiából veszem a példákat. Én azt gondoltam mindig, hogy ez egy lassú lefolyású betegség, mert igazából sokkal gyorsabban is tehetnénk ezeket a dolgokat, és a gyógyulás is sokkal gyorsabb lehetne. Úgyhogy hagy válaszoljak a kitűnő kérdéseikre. Én nem tudom, hogy mindegyikre megfelelő választ tudok-e adni, de először foglalkozom a humanitárius segélynyújtással, kitűnőek ugyan a munkatársaim tanácsokkal látnak el, de nem tudom, hogy mindenre tudok-e választ adni. A luxemburgi kollégának szeretném elmondani, hogy valóban az, hogy a partnerekkel szemben gyakran késésben vagyunk a segítségnyújtása, kifizetésekkel a görög soros elnökség azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy a tanácsnak adjon meg minden szükséges tájékoztatást, és ez a Kohafa munkacsoportban meg is fog történni január 23-án. Akkor majd részletes képet kapunk szörenszen igazgató úrtól, a költségvetésről, és arról is, hogy az Európai Unió segítségnyújtásának mik a negatív pontjai. A tagállamokkal szisztematikusan tartjuk majd a kapcsolatot ezen a téren. Ami azt a kérdést illeti, hogy az alapvető emberi jogokat hogyan biztosítjuk, és hogyan nyújtunk segítséget, nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy téma. Tényleg naponta azt látjuk, olyan képviselők jönnek el, emberek képviselői, akik eljönnek, és aztán gyilkosság áldozatává esnek, és tényleg veszélyben van az életük. Mi segítséget akarunk nyújtani, ez prioritás. De például a szíriai, Fülöp-szigeteki, szudáni, közép-afrikai válságok nagyon nagy kihívást jelentenek, ezekkel fel kell venni a harcot, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy itt alapvető emberi elveket és humanitáris elveket kell védenünk. A görög soros elnökség továbbra is erőfeszítéseket tesz, folytatva az eddigi elnökségek munkáját, hogy védje ezeket a jogokat, elveket. Számomra ez alapvető fontosságú. Ha nem tudjuk a saját személyzetünk védelmét sem biztosítani azonban, akkor mindenképpen kudarcot fogunk vallani, hiszen először is nem jutnak el a segélyek az adott országban, másodszorban el is jutnak, nem lesz, aki szétossza. Úgyhogy nagyon fontos, hogy együtt működve, globálisan kell megfigyelnünk ezt a témát, a harmadik országokban nyújtott segélyek témát. Ezen kívül az együttműködés, a programok megteremtésében, az érintettek bevonásával és a célzott segítségnyújtás az ENSZ-el való együttműködés és más humanitárius segély szervezetekkel való együttműködés, ez nagyon fontos. Tudjuk, hogy az ENSZ-nek például sokkal kiterjedtebb a hálózat az egész világon, mint az EU-nak. Ezért aztán gyakran személyzetet küldünk egy országba, megérkeznek az EU-s kiküldöttek, de hogy? Úgy, hogy az ENSZ csatornáit veszik igénybe. Úgyhogy mivel itt minnyáján az ENSZ-nek is tagja vagyunk, ezért azért ezen a területen, legalább biztosan tudjuk, hogy segítségre számíthatunk mi is. Ezen kívül stratégiai megközelítésben szeretnénk feldolgozni két témát először is. A határon átnyúló válságövezetekben a humanitárius segélyek eljutatása, és második, az emberek védelme és ellátása. Ezek nagyon fontosak. Szeretnénk együttműködni azokkal a szervezetekkel, a, a, akiket július végéig a görög soros elnökség részéről megbízunk ennek a feladatnak az ellátásával. A soros elnökség hogyan akar megbírkozni a kihívásokkal. Tervezéssel, mind az emberi erőforrások, mind a pénzügyi erőforrások tervezésével, ahogy tudják, nagyon fontos, hogy az erőforrásokat, a humanitárius és emberi erőforrásokat jól kezeljük. Mindnyáján tudjuk, hogy az Európai Bizottság milyen fontos szerepet játszik, mi, mint soros elnöksége, gazdaságosan és józanul próbáljuk a kapcsolatokat tartani, és tudjuk azt is, hogy a jó együttműködés a három intézmény között alapja, alapköve minden tevékenységnek az Európai Unióban annak érdekében, hogy elérjük azokat az azonnal és pozitív eredményeket és válaszokat, amiket a kihívásokra szeretnénk adni. Ebben a keretben gondolkozik az, a görög soros elnökség, és az is célunk, hogy mindig kiegészítsük egymás munkáját, együttműködjünk, és a nemzetközi szervezeteket, például az ensz is tartsuk a kapcsolatot. Érdeklődéssel várjuk az önök javaslatait, hogy hogyan tudunk megbírkozni ezekkel a válságokkal, és, és akkor újra ismétlem magam, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy az Európai Parlamentet tartsuk a kapcsolatot. Mi tényleg úgy gondoljuk, hogy Európában semmi sem haladhat előre az Európai Parlament részvétele nélkül. Ez a szíve ennek az uniónak. Mi ezt így látjuk. Ο προπολογισμό τώρα τη ανθρωπική βοήθεια európai Ένωση. A költségvetést illetően. Ahogy tudják, a több éves pénzügyi keret 2014-2020 teremti meg a humanitárius segítségnyújtás keretét és a következő 7 évre. Körülbelül 5,9, kb. 6 milliárd euró áll a rendelkezésre. Ez a keret ez pedig azt jelenti, hogy 2,8 milliárddal nőtt ez az összeg az előző 7 éves időszakhoz képest. Ha összehasonlítjuk a két 7 éves időszakot, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió számára mennyire fontos a szolidaritás, és azoknak a támogatása, akik nemzetközi humanitárius segélynyújtást várnak tőlünk. Az Európai Unió globális szinten a legnagyobb segítségnyújtó, hiszen, ahogy már mondtam, a humanitárius segélyek 50%-át az EU teszik ki globális szinten. Természetesen a minőséget és az eredményességet lehet még javítani az együttműködéssel és a szolidaritással, illetve az intézkedések összehangolásával. az unió szervei <clears throat> és a többi szerv között. Ezen kívül mondanék valamit, mert egy nagyon fontos kérdést kaptam, nevezetesen, hogy lesz egy csúcs az AKC tagjaival Görögországban. Tény, hogy nagyon sok évig 2003-tól kezdve hagyomány volt már, hogy az AKC csúcs találkozó mindig abban az országban került megrendezésre, amely a soros elnökséget adta. Tavaly az ír elnökség során megszakadt ez a hagyomány. A görög soros elnökség mélyen tiszteli ezt a munkafolyamatot, ezért próbálja majd életben tartani ezt a hagyományt. Sajnálatos módon azonban szervezési és költségvetési keretek megakadályozzák azt, hogy ezt megtegyük. Nem lesz ilyen csúcs, ez azonban nem jelenti azt, hogy a görög soros elnökség nem ad meg ennek a csúcsnak minden lehetséges segítséget. Biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon fontosnak tartjuk az AKC csúcs munkáját. Az, hogy nem Aténban kerül megrendezésre a csúcs, az nem azt jelenti, hogy ezért kevésbé lesz fontos. Tavaly például az írsoros elnökség alatt Brüsszelben volt a csúcs, és nagyon pozitív eredményei születtek, és én úgy gondolom, hogy mindenki elégedetten távozott. Brüsszel egyébként egy kitűnő város, úgyhogy mindenkinek nagyon tetszett. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, különösen Striffer asszonynak, és a litván soros elnökségnek is, hogy ilyen konstruktív hozzáállást mutattak a triológus során, az önkéntességi elképzeléssel kapcsolatban. Nagyon nagy megtiszteltetés és a görög soros elnökség számára, hogy ezt a jogalkotási folyamatot, amit 2013-ban kezdtek el, most lezárhatjuk 2014-ben. Ebben része volt a parlamentnek is. Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy az önkéntesség azon kívül, hogy ez egy innováció a humanitárius segítségnyújtás területen, hogy ez nagyon fontos hozzáadott érték abban, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállal ezen a területen globális szinten. A görög elnökség. A bizottsággal és a parlamenttel együttműködve a nézai értékelési kritériumokat veszi mindig figyelembe a humanitárius segítségnyújtás területén, és ez meg is történik megint márciusban, vagy áprilisban 2014-es évben. Köszönöm, elnök asszony. Grazie, viceministro Gerentopoulos. Nel corso di questi sei mesi... Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönjük Gerontopulosz helyettes külügyminiszter úrnak, hogy eljött hozzánk. Én szeretnék bocsánatot kérni. Szíriát kihagytuk. A szíriai humanitárius válság, ez abszolút prioritása a görög sorosának elnökségnek, figyelembe véve, hogy egyre súlyosbodik a helyzet. Itt egy olyan válságot élünk meg, amely minden félelmünket felülmúlta, és a tagállamok és az EU donorként szolgálnak itt, hogy kiutat találjanak a válságból. Az Európai Unió, a bizottság és a tagállamok humanitárius programokat valósítanak meg Szíriában és a ö, szomszédos országokban több mint 2,5 milliárd euró értékben. Ezt az összeget már elértük decemberben. A Kuwait 2 program keretében Georgiava asszony meg erősítette, hogy kb. 165 millió dollárt szánunk még erre a célra 2014-ben, a tagállamok pedig elkötelezték magukat, hogy 590 millió USA dollárnyival járulnak hozzá ehhez a munkához. Mint a soros elnökség, támogatni fogjuk azt a kezdeményezést, mi szerint egyetlen generációt se veszítsünk el, ami a No Lost Generation szlogen alatt fut, és az a célja, hogy a jövőben egy békés, erőszakmentes régiót teremtsünk meg ezen a területen. A Kuwait 2 csúcs keretében és a Kohafa munkacsoport együttműködésével bevonjuk a bizottságot, és közös közleményt tettünk közzé a az előző csúcsal kapcsolatban, és 2014-re lefektettük a prioritások. Elnézést, elnök, azt mondja, ezt elfelejtettem. Köszönöm szépen. Si figuri, grazie a lei. No, le stavo dicendo che la presidenza... Eh, la Köszönöm szépen. És gratulálok. Gratulálunk Önöknek ezért az előadásért. Nagyon örülünk, hogy együttműködhetünk Önökkel és reméljük, hogy együtt sikerül majd megoldást találnunk a az imént felsorolt problémákra. Folytatjuk a konstruktív párbeszédet, és minden jót kívánunk Önöknek az elkövetkezendő hat hónapra. Köszönöm.